vélemény vagy módosítási kérés, akkor elfogadottnak tekintem. Most pedig szeretnék egy bejelentést tenni, ami a Brexit-tel kapcsolatos figyelembe véve, hogy a jövő héten az Európai Unióban a tagsága az Európa, Nagy e- Egyesült Királyságnak megváltozik. A döntéseket az utolsó plenárison hoztuk meg. A Visszakbizottságunkban nem lesz változás a tagok számában, 30 tagunk lesz, négy brit kollega elhagy minket, Jeffrey von Arden és Statement Bryce urak és Martin Howard és England Kerr maradnak póttagonként. É, tehát ők elhagynak minket, és szeretném megköszönni az eddigi hozzájárulásokat az Európai Parlament munkájához, ennek az albizottságnak a munkájához, és szeretném elmondani, hogy nagyon sajnáljuk, hogy elhagynak bennünket, és hogy az Európai Unió ezután az Egyesült Királyság nélkül lesz, ami már nem lesz olyan, mint volt, és nagyon sok sikert, boldogságot kívánok a magán és a szakmai életükhöz a jövőre nézve. Szeretném emlékeztetni önöket arra is, hogy Isumi Nakami, Nakamitsu asszony, a, az ENSZ főtitkárságának főtitkár helyettese, részt vett egy rendkívüli ülésen a szakbizottságunk tagjaival, részt vesz, amely január, január 27-én lesz, hétfőn, és ez egy alkalom lesz, hogy Nakamicu asszonynal véleményt cseréljünk a nukleáris fegyverek korlátozásáról. Ez egy olyan kérdés, amelyel mi magunk is foglalkozunk, és a TNP kérdéseit meg fogjuk vizsgálni. Hármas pro- kérdés problém- rendi pontra szeretnék áttérni. Ez a november 19-i, november 21 és december 2-3-i jegyzőkönyveknek az elfogadása, ha nincs észrevétel, elfogadottnak tekintem. Négyes ponthoz érünk, a Sahel övezet tapasztalatú katonai kívásokról szóló eszmecsere. Polkinen ezredeset üdvözlöm, nagyon nagy örömmel, második alkalommal. Brisi Birgit Márkuszen asszony, aki afrikai főigazgató, főigazgató a külszolgálattól, és a Peti urat, aki a francia logisztika tervezés, illetve az észt képviselőt, a rekandurat. Üdvözlöm Önöket! Néhány bevezető szót engedjenek, mert 2013. január 11-én indították el a Szervál hadműveletet 1700 katonával, akik Mali északi részét uralták, és Bamako irányába haladtak, majd 2014-ben ezt az úgynevezett Bárkán hadművelettel választották fel, amely már a Szahel övezetnek e, részének egészére kiterjedt. Az ENSZ létrehozta a MINUSMA egységet, ez 16 ezer embert számlál. A feladata az volt, hogy helyreállítsa a az államhatalmát az egész országban. Itt vannak előrelépések és visszaesések, terrorista csoportok kiterjeszték hatalmukat, és jelenleg már öt Szahel országot érintenek. Maliban jelen van továbbra is a Barkán hadművelet, ebben részt vesz az Egyesült Királyság, Dánia és Észtország. Az ENSZ részvétele Németország a G5-ök részeivel, és a Szahel országok is részt vesznek benne. 22 tagállam van képviselve Maliban, és hibásan azt gondolhatnánk, hogy ennyi haderővel, ennyi ország jelenlétével könnyen átvehetné a hatalmat a mali állam, de ez nem így van. Továbbra is nagyon komoly veszteséget szenvednek el, és ez nagyon komoly gondolkodást igényel. Néhány nappal ezelőtt púban Franciaországban, január 13-án volt egy értekezlet, ahol megerősítették, hogy az európai és nemzetközi jelenlét a Szahelben igenis a Szahel övezet országainak kérésére történt. Továbbá hangsúlyozták, hogy meg kell erősíteni az európai és nemzetközi jelenlétet szövetségeseinkkel együtt a G5-ök oldalán. Most szeretném Márkuszen asszonynak átadni a szót, hogy számolja be a száheli helyzetről egy olyan esetben, amikor nagyon aggasztó a biztonsági helyzet, mindezen erőfeszítések ellenére. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó napot kívánok, és köszönöm a meghívást. Tehát ezt a bevezetőt vagy helyzetfelmérést, elemzést négy pont köré szeretném csoportosítani. Először is egy általános politikai és biztonsági értékelést szeretnék mondani. Itt két fontos értekezetet tartottunk a hétfőn a külügyi bizottságban, ahol a Szaherről folytattunk eszmecserét, és ahogy az elnök asszony is említette, a POI értekezletet is. Voltak ezzel kapcsolatban különböző következtetések, eh, hogy hogyan látjuk a, ezen kérdéseket. De hogyha a helyzetet vázoljam, hétfőn azt mondtam a külügyminiszterek, Európai Uniós külügyminiszterek a Száhel kérdésekről eh, beszéltek, és az elmúlt évek folyamán is elég erős eh, politikai viták voltak a tanácsban is. Tavaly évben több értekezletünk is volt kezdődött a külügyminiszterek értekezletével, folytatták a honvédelmi miniszterek, plusz a, ez a szakbizottság is, és időnként az együttműködési fejlesztési miniszterek is részt vettek ebben. A múlt évben nagyon szomorú események történtek, nyilván látták Burkina Faso-ban egy éjszakai támadásról civileket támadtak meg, és 30 embert öltek meg. És hogyha most megnézzük a számadatokat, a legutóbbi támadásokkal, több mint 1500 afrikai katona vesztette életét, és civilek is és a civileket számoljuk, akkor azok körülbelül négyezren vannak. Tehát nagyon komoly biztonsági kérdésekről van szó, de olyan kérdés is ez, hogy a politikai szinten is vannak ennek következményei. Éppen ezért nagyon fontos volt ez a pói értekezlet. Csád északi részén is volt egy értekezlet, tehát a Szahel országok maguk tartanak majd februárban is egy értekezletet, és most is magas szintű értekezleteket szervezünk március 26-ára itt Brüsszelben. Amit szeretnék elmondani, hogy eh, és ez a második eh, felvetésem, hogy ami a legjellemzőbb, hogy hogyan is eh, értékeljük a külügyi szolgálatnál a helyzetet. Ami fontos, hogy soha nem voltunk annyira elkötelezettek a szájelövezetben, mint jelenleg, és egy integrált megközelítést alkalmazunk. Tehát van politikai, diplomati, diplomáciai, védelmi elkötelezettségünk humanitárius és fejlesztési megközelítéseket is alkalmazunk. Természetesen vannak országok, amelyek szeretnének gazdaságilag is jelen lenni a térségbe, de ez végül is a fejlesztéshez kapcsolható. Ez az integrált megközelítés. Mert ezt a problémát nem lehet csak katonai megoldásokkal és biztonsági megoldásokkal megoldani. Ugyan ma erről beszélünk elsősorban, de fontos a humanitárius és egyéb tevékenységek szerepe is. Ha a helyzetet vizsgáljuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy mindenképpen alkalmazkodnunk kell a Szahel övezethez, amikor dolgozunk. Szerettem volna rámutatni három kérdésre, amelyek amikkel véleményünk szerint fog, foglalkozni kell. Elsősorban igyekszünk mobilizálni, ahogy szoktuk mondani, a politikai pillért és a felelősségvállalást, úgyhogy a nemzeti kormányok vegyenek részt a probléma megoldásban. Ezek nagyon szegény országok, nincsenek igazán kapacitásaik, de ha megnézzük, ezt az öt országot, már erről is beszélhetünk majd. A politikai vezetés szerepe rendkívül fontos. Azt is szeretnénk, hogy a fejlesztési együttműködésünk az célzottabb legyen, több kölcsönösség legyen benne, és az is fontos, hogy ezen országok maguk is hajtsanak végre, végre különböző reformokat. Ami szerintem még nagyon fontos, és a, ebben a szükséghelyzet felvetődik ismételten ebben a térségben. Tehát átgondoljuk mindazon csapás irányokat, amelyeket említettem, politika, fej, humanitárius, fejlesztési tevékenységek, de nagyon speciális helyzetekkel állunk itt szemben. Ezért a g a csúcs megbeszélése nagyon fontos volt, és egy integrált keretet akarunk kifejleszteni, amelynek keretében meg tudunk állapodni mind az öt országgal, hogy milyen területeken kell többet tenni az integrált megközelítésben. A PO csúcs találkozón, már ahogy elők asszony is említette, azonos gondolkodásmódot próbálunk követni a terrorizmus elleni fellépésben, katonai akciókban védelem és az állam helyreállítása és a segélynyújtás, illetve a fejlesztés kérdések. Ez nagyon sok kezdeményezést is jelent, de hogy látjuk, ez az integrált megközelítés az, ami nagyon fontos, és ezt próbáljuk megkoordinálni. És végezetül, hogy összefoglaljam, és szeretném, hogyha igazán vitát tudnánk folytatni, az egyik dolog, amit látunk a külügyi szempontból, hogy a tagállamok mindenképpen szeretnék, hogyha nagyobb felelősségvállalás, elkötelezettség jelentkezne részünkről a szahelövezetben, jó lenne, hogyha a POI csúcs találkozónak az eredményei is megvalósulnának Franciaország vezetésével, és több tagállam is úgy gondolja, hogy mindenképpen meg kell erősítenünk a jelenlétünket, és meggyőződésem, hogy a, az ezredesek is majd erről még beszélnek és nagyon fontos az Európai Unió integrált megközelítését megerősíteni és hangsúlyozni, hogy ebben a nagyon fontos válságban hogyan vagyunk jelen. Túl sok polgári és katonai személy veszi, veszíti életét ebben, és természetesen készülünk a március 26. konferenciára is. Most különböző elemzésekre is szükség van, hogy hol vannak rések, a, és azt reméljük, hogy megoldásokat találunk, hogy hogyan lehet ezeket a réseket áthidalni. Visszadom az elnökasszonynak a szót. Elnök asszony, köszönöm szépen, tehát a az Európai Unió integrált megközelítéséről szólt ön, most pedig Burkinen tábornoknak szeretném, ezredesnek szeretném átadni a szót. Egy olyan időpontban, amikor az Európai Unió éppen a mali helyzettel foglalkozik. 14 ezer szemét képeztünk ki katonailag. Ez a mennyiség valószínűleg nem elegendő. A mandátum kérdése is felvetődik, és megfelelően kell ezt adaptálni oly módon, hogy a mali haderők át tudják venni a feladatokat, az operatív műveletekben részt tudjanak venni, el tudják látni a kísérési feladatokat a terepen, a Bárkán hadművelet keretében, és esetleg Mali központjára tudjanak összpontosítani. Ezek a kérdések jelenleg mind az asztalon vannak, és szeretném, hogyha Burkinen ezredesnek átadni a szót, hogy halljam, hogy milyen kilátásokat lát, és milyen, mi mentén folyik a gondolkozás. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen ezt a meghívást. Ez már nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek a parlamentben. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony, a meghívást és eh, egy korábbi alkalommal már más kérdésekkel is foglalkoztunk ebben a körben, eh, amelyek eh, különböző hatáskört érintenek a DG katonai személyzettel közösen együttműködünk a stratégiai szinten. Én az EU afrikai képzési misszióit vezetem, mint parancsnok, tehát ebben a két minőségemben próbálom ezt a helyzetet most megvilágítani, és egyfajta stratégiai áttekintést is adni. Teljesen egyetértek mindazzal, amit Bridget elmondott a helyzettel kapcsolatosan, illetve hogy az EU hogyan közelíti ezt meg. Egy integrált megközelítés rendkívül fontos, és ebben a katonai szervezetek nagyon fontos szerepet játszanak. Ez számunkra egy nagyon fontos régió. Természetesen a biztonság elengedhetetlen a fejlődés szempontjából, viszont a fejlődés nélkül nem beszélhetünk hosszú távú tartós biztonságról, tehát az integrált megközelítés keretében ezzel kívánunk foglalkozni, nem csak önmagunk, hanem a nemzetközi szervezetekkel közösen, az ENSZ-el, a Franciaországgal, illetve a többi érintett tagállammal közösen. Ha megnézzük a biztonsági szempontokat, is currently unavailable. Elnézést, itt közben egy videó hang került a rendszerbe. Tehát műveleti vagy katonai szempontból nézve Afrika északi része, a Gineai öböl, a Szaheli övezet, Mali és a földközi térség. Katonai szempontból ezt átfogóan kezeljük ezt az óriási régiót Afrikában. A stabilitás szempontjából fontos megemlíteni, hogy a dzsihád egyre erősebb a térségben, nem csak Maliban, hanem Burkina Fasoban, Nigerben és más országokban is. Ez mindenféleképpen nagyon fontos szempont. Egy fontos eleme a stabilitásnak továbbá az etnikai konfliktusok, amelyek egyre inkább elterjednek Maliban, illetve a térség egészében, és ennek megvan a saját dinamikája, amit külső fellépéssel nagyon nehéz kezelni. Ami az EU képzési tevékenységét illeti Maliban, január ban ünnepeltük a hetedik évfordulóját ennek 2013. januárjában alakult ki ez a képzési központ, és Bankanpa főparancsokkal működünk együtt e tekintetben. Az EU képzési missziója egy passzív szerepet jelent, tehát mi nem hajthatunk végre hat, műveleteket, nem vagyunk felfegyverkezve, ami természetesen meghatározza, vagy beszűkíti a tevékenységünket. Itt elsősorban a képzésre, a tanácsadásra, a mentorálásra helyezzük a hangsúlyt. Mint ahogy az elnök asszony is említette, több mint tízezer katonát képeztünk ki Maliban már eddig, és természetesen a tevékenységet tovább folytatjuk. Elsősorban a tanácsadásra összpontosítunk, ami azt jelenti, hogy végül is egy fenntartható katonai erőt, haderőt kívánnánk kialakítani Mali számára és ezhez szorosan hozzátartoznak a személyzeti kérdések, logisztikai kérdések, a személyzeti politikák, a toborzás és hasonló. Miután a biztonsági helyzet lényegesen megromlott, az igények is változóban vannak, a haderőket egyre inkább a stabilitás megromlása foglalkoztatja különösen Maliban, amikor a nyomást jelent, és ezzel a mi lehetőségeink is beszűkülnek a képzés, illetve a tanácsadás terén Bamako-ban. A tevékenységünket úgy próbáljuk átalakítani, hogy a képzést a határterületekre összpontosítjuk, és mobil képzési tevékenységet is nyújtunk Timbuktuban, ami meglehetősen messze van Bamakótól az észak-keleti országrészben. Tekintettel a jelenlegi biztonsági helyzetre ezt különösen fontosnak tartjuk. A katonai közösség most azt vitatja, hogy hogyan tudnánk hatékonyabbá tenni a képzést, hogyan tudnánk a hadszintéren is megfelelő támogatást nyújtani, és megvizsgáljuk azt is, hogy a stratégiai politikánknak milyen katonai vetületei vannak. Itt egy katonai bizottság is működik, és hangsúlyozzuk azt, hogy a jelenlétünk mennyire fontos, mégpedig tartós jelleggel Maliban, és ezen kívül a szájlővezet ben a helyi katonai erőket is igyekszünk támogatni. A itt egy több 5000 kilométeres nézetkülönbözős térségről beszélünk, és ebben Burkina Faso is érintett. Ez is a mandátumunk körébe tartozik. Én egyetértek azzal az ambícióval, hogy fokozzuk a jelenlétünket, de természetesen e, e tekintetben a tagállamok akaratától és elkötelezettségétől is függünk, hiszen megfelelő humán erőforrása is szükség van ehhez, logisztikára, légi szállításra és természetesen védelemre. Úgyhogy ezt a tevékenységet tovább kívánjuk folytatni, és változatlanul számítunk a tagállamok elkötelezettségére. Jelenleg bizonyos nehézségekkel nézünk szembe a tekintetben, hogy elegendő katonát toborozunk, különösen a tisztek körében, hiszen ők a ők kulcs szerepet játszanak a tanácsadásban. Ezen kívül nem kapunk elegendő támogatást az orvosi kapacitások a légi szállítás területén sem, úgyhogy egyre inkább kénytelenek vagyunk bizonyos tevékenységeket kiszervezni, ha a tagállamok ilyen segítséget nem tudnak nyújtani, akkor civil szervezetekre vagy cégekre kell számítanunk. A rövid bevezetőmet lezárandó azt kell mondanom, hogy számunkra Afrika rendkívül fontos, különösen Nyugat-Afrika, a szaheli övezet, és itt mi egy hosszú távú beruházás, befektetésként tekintünk erre a tevékenységre Afrikában. Türelmesnek kell lennünk, és egy-két nap alatt nem tudunk komoly sikereket elérni, itt évtizedekről beszélünk. Ami a politikai szempontokat illeti, a stratégiai autonómia rendkívül fontos. Európa felelősséggel tartozik Afrika iránt, ezt más nem végezheti el helyettünk, és ez egyfajta litmus teszt is a következő évek tekintetében, hogy hogyan tudjuk a biztonságot garantálni, természetesen afrikai barátainkkal közösen, a katonai erők készen vannak, készen állnak arra, hogy mindent megtegyenek, ami tőlük telik. Köszönöm szépen. Köszönöm, tábornok úr, és akkor most átadom a szót Pöti tengernagynak. Különösen érdekes témáról lesz szó, a Barkán műveletek állapotáról, illetve annak kilátásairól. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek és elmesélhetem önöknek, hogy a francia hadsereg milyen tevékenységet folytat a Száhelben. Önök is, ahogy tudják, a Barkán hadművelet, ez a száheli országok kérésére indult ez a szervának a további, továbbvitele, ami 2013-ban indult, így gyakorlatilag határvédelemről és területvédelemről van szó, és abban segít ezeknek az országoknak, hogy fellépjenek a területükön a terrorizmus ellen a száheli terrorizmus, az ellenség, az mozaikot alkot, különböző céljaik vannak. Itt vannak etnikai problémák, a kormányzás hiánya miatti frusztráció, illetve gazdasági nehézségek is. Alapvetően itt egy vallási háttér is van, és néha kívülről támogatják őket. Az al vagy a Daeshhez tartoznak, többé-kevésbé szilárd kötelékekkel, ami biztos, hogy gyakorlatilag itt a Ginei öböl déli részének országairól van szó, illetve azok vannak veszélybe, Benin, Szenegál, part, Kalifátust akarnak létrehozni, amely aztán később Európa felé is, illetve a közel-kelet felé is nyitna destabilizálják a szaheli országokat, bezárnak az iskolák, eltűnnek a szolgáltatások, Burkina Faszóban. D'un point de vue militaire, cet ennemi est... Ez egy olyan ellenség, akivel nehéz felvenni a harcot, aszimmetrikus harcról van szó, mindenfajta megkülönböztetés nélkül, a fegyveres jogra tekintet nélkül küzdenek, és uh Emellett élvezik a kereskedelmet, illetve a csempészést, ismerik a terepet, el tudnak bújni, el tudnak rejtőzni, különösen a központi területeken, ami gyakorlatilag egy nagy sivatag. A az ellenség egész egyszerűen könnyen el tud rejtőzni, és nagyon nehéz őket megtalálni. Képesek arra, hogy a megéljenek a sivatagban, nagyon kevés logisztikai támogatás nélkül, miközben tudják a modern eszközöket alkalmazni, az internetet, a telefont, a drónokat és egyéb eszközöket, amelyek nem kerülnek sokba, de rendkívül hasznosak ezzel az ellenséggel szemben. A Balkán hadművelet célja az, hogy megpróbáljuk a G5-ök hadseregeit egy szintre emelni ezzel a, ezzel a kihívással. A francia erők jelenléte szükséges például Mali biztonsága szempontjából, hogy felvehessék a harcot a terroristákkal szemben, hogy semlegetishegysék a hálózataikat, a főnökeiket. A második cél az, hogy a partnereinket támogassuk abban, hogy képesek legyenek e, egyedül fellépni ezzel a veszéllyel szemben, tehát a helyi fegyveres erőket e, meg akarjuk erősíteni, képessé tenni, hogy e, válaszolni tudjanak a terrorista veszélyre, és azzal felvehessék a harcot. Ennek a műveleti, ez a műveleti terület tízszer nagyobb, mint Franciaország, tehát majdnem akkora, mint az egész Európai Unió, hatalmas területről van szó, plus de 4500 soldats avec des moyens. Euh, különböző támaszpontjaik euh, vannak, vagy 15 euh, a műveletek főnökei Jamenában vannak. Ott van egy parancsnoki állás, és nagy ellenálló képességük van, különösen a Lyonból eh, eh, lyoni mm, légi eh, támogatásnak megfelelően képesek autonóm fellépésre minden irányba. Antamenában van egy parancsnoki egységünk, és egy légi erő is tartozik ehhez vadászgépekkel. Niamében drónközpontunk központunk van logisztikával, és vadászgépekkel, illetve szállítógépekkel. Nyugaton, különösen Maliban, ott pedig két csoporttal rendelkezik, amelyek olyan eszközökkel vannak felszerelve, mint például páncélosok, páncélos járművek, helikopter, támadó és szállító helikopterek. Ezek, ahogy ezt említettük, ezek mind francia egységek, szerencsére mások is részt vesznek ebben, 50 észt, körülbelül 100 brit, és a CH-45-ös helikopterekkel spanyol támogatást is kapunk a, szállít, a stratégiai szállításokhoz, illetve a taktikai szállításhoz is. Továbbá Németország pedig hetente néhány légjáratot biztosít a szinterekről. Dánok is részt vesznek, két CH-100-as helikoptert ad, illetve amerikai támogatásunk is van a stratégiai szállításokhoz, illetve a hírszerzéshez Itten közvetlen támogatásról beszélek, amit a Bárkán hadművelethez adnak ezek az országok. Ez mellett vannak még a g és egyéb erők is, akik a helyben segítenek. Ezeket a tevékenységeket mind azért folytatjuk, hogy a terroristákat semlegesíteni tudjuk, és tartósan kontrolláljuk az övezetet mobilizálnunk kellett jelentős erőket, katonákat is a különböző területeken, főként Mali középső részén, illetve a nigeri területhez. Akik ismerik egy kicsit a mali földrajzot, akkor látják, hogy a Liptakú és Burma térségekben, azaz a három határ ö, találkozásánál, tehát Burkina, Niger ö, ö, és Mali határa ö, jelenti ez. Ahogy ezt már említették, a POI találkozón is elnökünk úgy döntött, hogy meg kell erősíteni ezt a katonai jelenlétet, mert ahogy már említettük, a terroristák továbbra is támadnak, illetve igyekeznek kiterjeszteni a tevékenységüket dél felé, Burkina Faso felé. Ezért úgy döntöttünk, 220 katonát tettünk hozzá a jelenlévő erőkhöz, akik hamarosan egy speciális erők támogatására is számíthat. Az európai részéről ez az úgynevezett Takuba egység, amely speciális erőkkel támogatja a Mali, Mali hadsereget Liptakó térségében. Ugyancsak ez a három határ találkozásánál van Burkina, Mali és Niger határának a találkozási pontjánál hogy folytassuk ezt a munkamódszer leírást, szimbiózisban igyekszünk fellépni azon az úgynevezett minuszma erőkkel, a g 5 erejével. Ez feltétlenül szükséges ahhoz, hogy ezt a terepet ellenőrzés alatt tudjuk tartani, illetve hogy a Barkán hadműveletet tovább folytathassuk az úgynevezett DDR, tehát a lefegyverzési tevékenység keretében. Ez inkább a minuszmához tartozik. Ez a szimbiózis az ensz és az egyéb erőkkel nagyon fontos, mert óriási ez a terület, 4500 francia katona nem tudja ezt az egész problémakört megoldani. Tehát a Barkán keretében ezen erőfeszítésekre számítunk és támaszkodunk, és a Pói csúcsnak éppen az volt, hogy ezt a, kor, a célja, hogy ezt a koordinációt a különböző fegyver, ö, hadseregek között erősítsük. A, G5, a szaheli G5-ökkel működünk együtt, és ez a remény, hogy a jövőben ennek az öt országnak a képességeit sikerül megnövelni. 2004, 2014 óta ezen országok összefogtak, hogy a terrorizmus ellen együtt lépjenek fel. Közös haderőt hoztak létre, ez fejlődik, és 5000 fő a cél, és a hadműveletek számát is növelni kívánják hat műveletet végeztünk 2017-18-ban, 8-at 2019-ben a Szaheli g és az eredmények is minőségileg jobbak. Tehát azt látjuk, hogy a G5-öknek az erőfeszítései egyedül nem elegendőek, a, megoldják a problémákat, nincs kellő felszerelésük, nincs kellő felkészültségük, ezért a bárkán velük együtt egy képzési feladatokat is ellát a szaheli erők érdekében tovább például, és egy bizonyos biztonságot is jelentünk. A szaheli barátaink hatékonyabbak katonai szempontból, ha tudják, hogyha valami komoly probléma van, ha támadás éri őket, akkor számíthatnak a Barkánra, a Barkán vadászgépeire, és tudunk nekik segíteni. Ezt láttuk a különböző támadások esetén is. Sajnos ezek között volt olyan, ahol a szaheli erők nagyon sok embert veszítettek, mert hogyha későn szólnak a Barkánnak, ha későn jutatják el az információt arról, hogy támadás érte őket, akkor természetesen nehéz számunkra is, hogy segítséget nyújtsunk nekik, és hogy támogatásként fellépjünk. Végezetül szeretnék csak emlékeztetni arra, hogy ez a katonai hadműveletnek csak akkor van értelme, hogyha egyéb területeken is történik valami, ez a fejlesztést, a kormányzást, diplomáciát jelenti, a, be, és az országon belül is rendeződnek a, rendeződik a helyzet. Tehát a négy pillért, ezt a négy pillért említettük a Pói csúcson is. Van egy, természetesen egy katonai pillér, engem személyesen ez érint a terrorizmus elleni küzdelem. A másik pillér az országok katonai erejének a megerősítése, de vannak egyéb pillérek is, amelyek minket, a francia hadsereget csak indirekt módon érintik, ugyanakkor mégis is alapvetőek, hogy az országban egy megfelelő közigazgatás működjön, és így tovább. Ez a globális megközelítés kell ahhoz, hogy ez a térség ebből a válságból ki tudjon lábalni. Elnök asszony, köszönöm szépen. Merci beaucoup. Köszönöm, eh, admirális úr eh, és ön is említette, hogy eh, mely országok vesznek részt. Ez Észtország is megemlítésre került, és ezért is adom meg most a szót Reken ezredes úrnak, akinek a tapasztalatai szintén érdekelnek bennünket, milyen módon vesznek részt az észt erők, illetve hogyan értékeli a jelenlegi katonai helyzetet, vagy a jövőbeni katonai helyzetet. Köszönöm. Köszönöm. Örülök, hogy itt lehetek. Néhány hónappal ezelőtt jártam itt utoljára, amikor szintén ilyen témákról beszéltünk. Először is Észtország hozzájárul a mali biztonsághoz, illetve a száheli régió biztonságához azzal, hogy részt vesz nemzetközi műveletekben. Észtország eh, Máliban 2013 óta eh, vesz részt katonákkal, a konfliktus eleje óta ebben a küzdelemmel, a MINUSZMA, illetve eh, egyéb műveletekben. Az esztóniai kötelezettségvállalás a nemzetközi négy műveletet fed le, ezek között a francia vezetésű műveletet is. Az észt parlament több mint, öt, mint egy 50 észt katona részvételét engedélyezi a Barkában 2018 májusában született ez négy hónapos rotációval működünk. Ami a jogi keretet illeti, ugye a máliak meghívtak bennünket, és aztán egy megállapodást kötöttünk a haderő státuszáról. A Balkán hadműveletben veszünk részt. A mali hatóságokkal hosszú ideig tárgyaltunk, de sikerült megállapodni, és ehhez kellett a francia támogatás, aminek nagyon örülünk. Nyilván a mi tapasztalataink a Száhel, illetve az afrikai országok vonatkozásában igen korlátozottak. 2020-ban Észtország további erőfeszítéseket kíván tenni a Barkán hadműveletben. Megduplázzuk a részvételünket, készek a katonáink arra, hogy nyár tól részt vegyenek egy nagyobb műveletben, a Takuba Task Force-ban speciális erőkkel, összességében a katonák visszajelzése az együttműködésről, a francia haderővel rendkívül pozitív, de hogyha részletekbe akarunk bocsátkozni, akkor azt kell mondani, hogy, hogy egy szakaszról van szó, amely három fő feladatot végez. Egy 20 kilométeres övezetben őrjáratoznak, védik a többi katonai erőt, illetve gyors reagálású szerepük is van. A kihívás az alapvetően háromféle. Az első a klíma, a mi katonáink jártak Irakban és Afganisztánban, azt mondják, hogy az semmi a mali viszonyokhoz képest, a, augusztusban érkeztek, és eh, elég nehéz volt hozzászokni az időjáráshoz. Talán mostanra már megtanulták, hogy hogyan kell ezt kezelni. A másik eh, probléma a nyelvi nehézségek. Eh, az észtek számára a francia nem egy könnyű nyelv, éppen ezért eh, nehéz eh, egy francia századba eh, beépíteni egy észt szakaszt. Angolul kommunikálunk, de aztán másfél év alatt azt gondolom, hogy sokat fejlődtünk. Ami az interoperabilitást illeti, most az, hogy EU vagy NATO, az lényegtelen. Kommunikációban ha jól emlékszem, Irák-Afganisztán eh, vonatkozásában a britekkel eh, működtünk együtt. Nyilván voltak eh, most is problémák, de ezeket a kihívásokat megoldottuk. Utolsó felvetés ugye logisztikailag egy olyan kis országnak, amelynek nincs saját légiereje, nehéz ezt a műveletet végrehajtania a mai napig a tallinn istanbul bamako útvonalat alkalmaztuk, de az áprilisi rotációtól kezdve tallinn istanbul Jamaigol útvonalat fogjuk használni Nigeren keresztül. Összességében Megköszönjük Franciaországnak a támogatását. És azt reméljük, hogy a helyzet ebben a régióban javulni fog a következő években. Köszönöm. Merci. Uh... Köszönöm minden uh, katonai szakértőnknek, és most pedig a képviselőknek adom meg a szót, Arnaud Danjean kezd az EPP. President. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy megszervezte ezt a tájékoztatót. Megpróbálok röviden szólni és két dologra szeretnék emlékeztetni. Először is nincs oly földrajzi hadszintér, amelyben az európaiak akármilyen módon is nemzeti vagy ENSZ vagy Barkán kötelékben, vagy Európai Uniós zászlók alatt jelen lennének olyan mértékben, mint itt. Katonailag, de pénzügyileg is. Ez azért emlékeztetek erre, mert nem vagyok biztos abban, hogy mindenki ezen a, itt a teremben tudja, hogy mennyire fontos ez az övezet annélkül, hogy bárki ellen is kellemetlenkednék, bárkivel szemben is kellemetlenkednék. Strasbourgban a múlt héten nagyon sokszor hallottam, hogy hát itten erőfitoktatásról van szó, hogy közép- és kelet közel- és kelet, közel-keletről beszélünk, nagyon erősnek kell lenni közel-keleten az amerikaiak mögé bújva, jöjjenek csak a Sahelbe, ott van hely nem kell ott erőfitottatni olyan területeken a közel-keleten, amit nem úgyse tudunk megvalósítani. Afrikában van mit tenni, ott mindenkinek van helye. A másik dolog, amit, és nagyon sajnálom, hogy Markusen asszony már nincs a teremben, Ja, elnézést, bocsánat. Nagyon figyeltem arra, hogy mit mondott a külszolgálat, ez nagyon jó de mégiscsak emlékeztetnem kell arra, és sajnálom, hogy ez ismétlés részemről, a Szaheli stratégia kilenc évvel ezelőtt született meg. 2011-ben a tanács, márci, az Európai, Európai Tanács már márciusban, annak idején 27-en, Horvátország még nem voltak, egy stratégiát dolgoztak ki a sahelövezetre, Abban minden benne volt, fejlesztés, biztonság kérdések az összekapcsolása. Még a 2013-as dzsihadista problémák előtt minden megvolt, és most kilenc év múlva még mindig a meleg víz feltalálásánál tartunk. Hát ismételten feltaláljuk a kereket. Hát jó, hogyha ez végre egyszer csak beindul, de felvetődik, hogy kilenc év alatt mit csináltunk, mert őszintén szólva az összes alapelem, a fejlesztés, a biztonság, a helyi hatóságok közötti kapcsolatok fejlesztése, ez már ott van, több évtiz, évtizede, azért ez eléggé frusztráló. De hát, hogyha most valaki ismétlen tudatára ébredünk mindennek, hát az akkor nagyon jó. De két kérdés is felvetődik, az egyik katonai szempontból valamennyien emlékeztettek arra, hogy ismerik, hogy mekkora a kihívás, kihívás. Sajnos nagyon sok az illúzió, a szaheli G5-ök kapacitását illetően. Nagyon sok partnerország úgy gondolta, hogy a szaheli G5 az a csoda megoldás, de hát vannak itten komoly korlátok, eh, ahogy elmondta a tábornok is, de ő volt az első mali egységnek a eh, vezetője, Quantre eh, el, ezredes is elmondta közelmúltban, hogy még egy európai g 5 sem sikerült összehoznunk, hogy a szaheli országoktól azt követeljük, akiknek sokkal kisebbek a lehetőségeik, hogy ők képezzenek közös haderőket. Ez egy olyan erőfeszítés, ami komoly időbe telik, amíg ezek valóban hatékonyak tudnak lenni. A nemzeti érzékenység is óriási, ezt mi éten semmibe vesszük 5000 kilométre. úgy gondolunk, hogy Sahel, Sahel, de hát Mali, Niger, Burkina, Mauritánia, ezek politikailag is nagyon különbözőek, rendkívül érzékenyek, nagyon mások a kapacitásaik is emberi erőforrás tekintetében. Nem sértésnek szánom, de hát a burkinai hadsereg az katasztrofális állapotban van. A mauritániak, csádiak, burkinaiak vagy maliak, nem ugyanaz, tehát együtt működtetni ezeket, egy irányba húzni, ez egy olyan kihívás, ami évekbe fog telni nagyon is idealisták voltak, amikor úgy gondoltuk, hogy egy kis pénzzel, egy kis segítséggel a szaheli G5-öket operatívvá tudjuk tenni. Ez nem igaz. Figyelembe kell venni ezt a realitást még jó néhány éven át. Vannak politikai megfontolások is, és itt hát ez a politikusoknak szól inkább. A fejlesztési támogatás és a segítség, amit nyújton ezen országoknak. Kicsit karikatorikus lesz, amikor az ember elmegy Maliba, akkor meglátja, hogy a, ez a segítség, ez főként az ingatlan búmot segítette Maliban, központon nem beszélve az északi részekről. Az a képtelensége a mali államnak, hogy elfoglalja saját helyét, és alapszolgáltatásokat nyújtson a lakosságnak, mint oktatás, egészségügy, igazságszolgáltatás, ez a terrorizmusnak a melegágya, a dzsihadisták ma Mali központjában azért tudnak toborozni, mert a mali állam képtelen biztosítani az alapszolgáltatásokat. A dzsihadisták közösségi fellépéssel biztosítják az alapszolgáltatásokat. Ez rendkívül aggasztó, mert hiába ö, viszünk oda milliárd, milliárdokat és komoly pénzeket ö, be, a helyi hatóságok nem, te, nem segítek. És amikor ö, erre ösztönözzük őket, akkor azzal jön jönnek, hogy na, na, hát neokolonialisták. De hát megint csak van egy másik nagy kihívás is, ami nem megoldható rövid távon. Az is kell, hogy a segítséget kapó államok, tehát a kedvezményezett államokkal valamilyen kondicionalitást fogalmazzunk meg, és hogyha nem tudnak, vagy nem akarnak bizonyos fejlesztési politikát megvalósítani azért, mert ez nem felel meg az ő nemzeti belföldi politikájuknak, akkor nincs oka a támogatásnak. Az európai vagy francia neokolonializmus felvetését hallani, ez elfogadhatatlan. Az európai adófizet pénzéről van szó. Nem azért vagyunk ott, hogy az európaiakat szolgáljuk, hanem az afrikai országokat. Hogyha nem akarják ezt a segítséget, vagy nem akarják megfelelően felhasználni, akkor Hát nincs semmi helyünk ott. Erről azt látjuk, hogy Mali központjában, miután több éve tudjuk, hogy ez egy gyenge pont, nem képesek e, létrehozni iskolát, orvos, egészségügyi szolgáltatást vagy bíróságot, hogy a mali prefektusok nem hajlandók oda menni az országnak ebbe a területre, ez nem működik. És akkor utána jön a e, a katonai erő, mert hát a dzsihadistáknak a toborzása az meg működik. Tehát az első kérdés a, vannak ugyanakkor békeszerződések, aminek keretében történtek ezek a katonai erőknek a létrehozásra, kifejlesztése. Vannak itt különböző aláírók, hát egy kicsit olyan, mint a porcelánkutyák voltak ezek az aláírók, a Malinak a stabilizációjához szükséges. A másik kérdés az inkább katonai. Az amerikaiak bejelentették, hogy Afrikából kivonulnak, ez nagyon aggasztó, mert ez egy ilyen light footprint lehet olyan területeken, ahol alapvetően fontos az, hogy nem vagyunk stratégiailag autonómak ezen a területen, mi nagyon nagy mértékben az amerikai hírszerzéstől függünk, csak úgy, mint Afrika szarvában, és azok az információk is, amit kapunk ezekről az amerikaiak kivonulásáról, az feleté bagasztó. Elnök, köszönöm szépen ezt a rendkívül szenvedélyes hozzászólást. Orika Passzó úrnak adom át a szót. Köszönöm, elnök asszony. Igen, a helyzet valóban nagyon súlyos, és nem vagyok túl optimista amikor egy 7 éves időszakról beszélünk, amióta részt veszünk a katonai kiképzésben, minden esetre eléggé pessimistán látom a helyzetet a 7 éves jelenlétünk után. A mali jelenlét után A, ö, hiszem, hogy itt egy populista megközelítés érvényesül. A tevékenységünk az integrált és átfogó megközelítésre épül, de szerintem ennél többet kellene tennünk, az a bizottságnak további erőforrás kellene biztosítani a katonai jelenlét segítésére. Mit javasolna, hogyan tudnánk aktívabban segíteni a katonai jelenlétet? Lehet, hogy a mandátum, a felhatalmazás nem elegendő az európai misszió számára, hogy ez pusztán kiképzésre irányul. Franciaország önmaga is sok mindent tesz, de hét év után több áldozatról beszélünk ebben a régióban, és mint ahogy említette, a válság új hullámának vagyunk szemtanúi, igazából nem alakult ki jó kapcsolat a helybeliekkel, és nincs elegendő kapacitásunk, hogy az agressziót megakadályozzuk. Merci pour le groupe Ostrevicius. Petrus Ostrevicius következik a Renew Europe részéről. Köszönöm, és köszönöm azoknak, akik eh, itt eh, megjelentek, és ebben a sürgős eh, témában itt megnyilvánultak. Semmivel, sem kevésbé sürgős ez a dolog, mint tíz éve volt, és lehet, hogy tíz évig is az marad, hogyha a mi válaszunk az nem hatékony és nem időszerű nem regionális biztonsági kívás, hanem európai is, hiszen csak időkérdése, hogy más formában megjelenjem, és más szintű hatással legyen Európára. I mean, what kind of the response was uh, from um, a kérdés az tehát, hogy milyen választ adhatnak itt a tagállamok a különböző regionális konferenciák után. Van-e önökben optimizmus, hogy a tagállamok kötelezettséget vállalnak, katonai, politikai, biztonsági részvételre szállják el magukat, közös műveletekre mutatnak-e hajlandóságot, mit gondolnak erről? és hogyha megkérdeznék önöket, hogy melyik, e- milyen erő, típusú erőforrások hiányoznak leginkább, akkor itt a katonákra, az emberekre gondolnak? A katonai válaszra, vagy pedig anyagi források hiányosak leginkább. Tehát mi az, ami legjobban hiányzik itt ezen a hadszintéren? Arnónak teljesen igaza van, amikor beszélt arról, hogy itt államot kell építeni, és ehhez viszont bizonyos alapfeltételek hiányoznak. Nehéz kézzelfogható eredményeket felmutatni akkor, hogyha egy helyen nincsenek iskolák, alapvető egészségügyi ellátás sincs, akkor nagyon könnyű manipulálni az ott lakókat, a helyieket, a fejlesztési támogatásunk tehát eh, leginkább az állam eh, kapacitás eh, építésébe kellene, hogy menjen. Ennyi év után az ember azt gondolná, hogy van valami változás, vagy, vagy javulás, mert ha nincs, akkor, akkor tényleg csak körbe-körbe járunk, és semmi nem változik a terepem. háttéranyagokban olvasható, hogy kritikusan csökkent a lakosság körében az elfogadottsága a külföldi katonáknak, különösen a franciáknak, tehát nem nagyon támogatják a francia katonák jelenlétét. Nem tudom, a nem francia katonáknál hogy van ez? Európai vagy ENSZ haderőknek a támogatottsága milyen? E, itt alapvetően tényleg csak a franciákkal van bajuk, vagy mindenfajta külföldi jelenléttel? E, mindenfajta külföldi jelenlétet negatívnak látnak. hiszen ez eh, tulajdonképpen elvezet bennünket a szakpolitikai tervezés témájához is. Végezetül eh, tudná valami részletesebb eh, tájékoztatást adni a szemben álló erőkről, akik fellépnek a mi katonáink, illetve a nyok katonái ellen, ezek külföldi harcosok elsősorban? Vagy azok, akik más környező országokból érkeznek, ugye Malik, Burkina Faso közti, Niger közti átjárásra gondolok, a könnyen átjárható határok miatt gyakorlatilag minden, a határ minden oldalán harcolnak, és egy regionális erőt alkotnak. Törzsi alapúak-e ezek, vagy milyen más szervezettségűek? a romló biztonsági helyzet mennyiben van kihatással az úgynevezett migrációs válságra? Azok, akik fellépnek a helyi erők ellen, azok egyben részt vesznek-e az embercsempészésben, illetve a migránsok Európába szállításában, hiszen e, ez egy komoly erőforrás, pénzbevételi forrás lehet a terroristák számára, és ebből elég sok mindent tudnának finanszírozni. Nagyjából ennyit akartam kérdezni, köszönöm. Merci, je passe la parole à Monsieur Basescu. Köszönöm szépen, Basescu-nak adom át a szót. Thank you. Um, <clears throat> Madam President. Elnök asszony, én angol, az angol nyelvet lehet, hogy nekem könnyebb lenne a román, vagy románként franciául beszélni. A számvevőszéki jelentésre utalnék, ami a szaheli övezetben folytatott tevékenységet illeti. A megközelítésünk a misszió előkészítését illetően, illetve a kedvezményezett államok reakcióját tekintve a jelentés eléggé negatív. Világos, hogy időt pocsékolunk, hogyha elfogadjuk a számvevőszék jelentését. Mit tudunk tenni, hogyha az európai misszió kedvezményei, kedvezményezetjei nem tartanak igényt a mi támogatásunkra? Mi itt pénzt és katonai erőt fordítunk rá, és a kedvezményezettek pedig semmiféle érdeklődés nem mutatnak. Én legalábbis így értem a számvevőszéki jelentést. A politikai intervenciót kellene előtérbe helyezni, amikor a ról beszélünk, hogy milyen intervencióra tartanak igényt a kedvezményezettek. Mint ahogy a tábornok is említette, nem tudunk erővel megoldást rájuk oktrojálni. ha európaiként, vagy európaiak akarunk lenni, és nagyon gyakran előfordul, hogy nem tudjuk a mi nézeteinket másokra erőltetni, akkor a szolidaritás alapján kellene együttműködni, amikor a Száhel övezetben történő intervencióról van szó. Franciaország vállalta a munka dandárját, és ezt mindenféleképpen figyelembe kell venni. Egyes országok adhatnának több katonai erőt, és aktívabban részt vehetnének. A szahelli művelet úgy tűnik, hogy soha nem ér véget, és ez egy feneketlen kút, amibe csak pénzt dobálunk eredmények nélkül ehhez óriási diplomáciai erőfeszítésekre is szükség van. Minden esetre arra kellene összpontosítanunk, hogy a kedvezményezettek jó partnereink legyenek. Megfelelő felszerelésekre is szükség van, és megfelelő részvételre a tagállamok részéről. Hiszen itt egy úgymond zászlós hajó jellegű misszióról van szó. A berlini eseményeket követően én figyeltem a Szófiában folyó eszmecserét, illetve a földközi tengeri térség fejleményeit. Szerintem a részvételünket biztosítanunk kell, de úgy tűnik, hogy nem igazán vagyunk erre készek a Sahel övezetben. Önmagában a diplomáciai erőfeszítés nem elegendő. Mint eh, ahogy a közelmúltban is láthattuk, diplomáciai erőfeszítésekre van szükség, de emellett eh, arra is, hogy eh, érvényesítsük a szándékainkat. Lehet, hogy kritikáljuk Törökországot, de Törökország legalább katonai erővel is érvényt tud szerezni az akaratának. A szaheli művelet nagyon fontos, hiszen 45 ezer katona itt nem elegendő, a korlátozott misszió sem elegendő, a szaheli ö, egységek mandátumát szerintem újra kellene teljes mértékben gondolni. A katonai személyzetet úgy kell kialakítani, hogy a legjobb mandátumot kaphassuk. Itt ugye nem vagyok szakértője a helyzetnek, de ha a számvevőszéki jelentést elemezzük, akkor ebből bizonyos következtetéseket levonhatnánk. Egyértelműen kimondja a jelentés, hogy itt elpazaroljuk a pénzt, és a kérdés, hogy hány évtizedig vagyunk még hajlandók elpocsékolni ezeket a forrásokat. Az eddigiek azt mutatják, hogy nem jó irányban haladunk, gyakorlatilag csak a státuszkvót őrizzük meg, ami egyáltalán nem kedvező az érintett országok számára, sem pedig számunkra. Merci. Köszönöm szépen. Péter szólnak adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani valamennyi hozzászólónak az információért. Szeretném hangsúlyozni az is, hogy az erőfeszítéseket, amelyeket tettünk ebben a nagyon fontos szektorban, komoly veszélyeket is jelent. Az én kérdésem az az lenne, a múlt héten Strasbourgban elfogadtunk egy jelentést a közös védelemi és biztonságpolitikáról kollégám Darzsan kollégával együtt. Ez a jelentés kapcsolatban az, hogy hogyan reagálnak a 35-ös pontra és hogy segítsem önöket a válaszsal, emlé, ö, idézném, hogy mit tettünk és mit hagytunk jóvá Strasbourgban. És akkor itt most idézem, ebben a kontextusban az európai külszolgálat nem határozott meg semmiféle mutatót arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet ö, ö, a mali missziót értékelni, és az missziónak az eredménye nem veszi figyelembe, hogy ez milyen hatással van itt, itt az idézet vége. Hogyan reagálnak önök erre a nagyon fontos pontra, ami szerepel a jelentésben, amit a múlt héten hagytunk jóvá Strasbourgban? Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Valesz úrnak adom át a szót a GUE részéről. Köszönöm szépen, és köszönöm a, az ismertetőket. Nagyon érdekes képet vázoltak fel. Az a benyomásom, hogy annak ellenére, hogy egy stratégiát már évekkel ezelőtt kidolgoztuk, vagy kidolgozták, a helyzet nem igazán javult. És ha jól értelmeztem, akkor már E, régóta ugyanazt csináljuk, csináljuk, és várjuk az eredményeket, aztán semmi, úgyhogy ez eléggé őrültnek tűnik. Úgy gondolják-e, hogy egy e, katonai megoldás lehetséges ezen a területen, vagy pedig úgy gondolják, hogy egy egészen más megközelítésre lenne szükség? Itt úgy tűnik most, hogyha jól értettem, hogy az államok annyira sebezhetők és gyengék, hogy kitűnő terepet jelentenek ahhoz, hogy a dzsihád virágozni tudjon. És hogyha ez a helyzet tel nem foglalkozunk, a szegénységgel, ha nem javul a helyzet, akkor nem az lesz ebből, hogy továbbra is nagyon nehéz lesz a helyzet, és lehetetlen lesz katonai eh, sikert vagy megoldást elérni? elnök. Nagyon sok kérdés volt itt egyben. Én magam is tudnék válaszolni egy vagy két kérdésre. Először is azon kérdések, hogy mi, a, mi, mi az, ami hiányzik a mali misszióból, hogy hatékonyabb lehessen ez a fellépés. Hát először is ez a állomány, mandátum, vagy pedig képesség, hogy felszerelést, a megfelelő felszerelésekkel lássuk el azon haderőket, amelyeket kiképezünk, és hogy utána az európai béketeremtés jobban tudjon működni. És a másik, hogy vajon milyen más európai államok jelezték azt, hogy hajlandóak lennének részt venni ezen erőfeszítésekben. Ezt a kérdést, ami engem illet, például a Takuba műveletre helyezném ki, hogy azon a tagállamok, amelyek, európai tagállamok, amelyek pozitívan reagáltak, többen is felvették a külső partner szerepének a kérdését, az Európai Unióból és az övezet szempontjából is külsők, kik játszhatnának itt szerepet. Az öt szaheli ország, hát eléggé, krit- nem mondom azt, hogy kritikusak, de elég világosan megfogalmazásra került, hogy mit várunk. A, G, a szaheli G5-ök finanszírozása, ez megvalósult-e, és mi van a terepen? mi van más hatalmaknak a potenciális jelenlétével, amelyeknek esetleg az agendájuk nem illeszkedik a miénkhez. Először talán ismét te megadnám a szót Markesunnak, majd pedig Pöti admirálisnak, majd pedig akik még kívánnak hoz reagálni. Köszönöm szépen. Nagyon jó kérdéseket kaptunk. Hadd kezdjem a stratégiára vonatkozó kérdéssel, hogy 2014-ben milyen stratégiát fogalmaztunk meg, és amit most vizsgálunk felül, és gyakorlatilag a mostani eszmecsere is egy nagyon fontos mérföldköve ennek a konzultációnak. Két nagyon fontos változás várható amiről a 25 országgal is tárgyalunk, szeretnénk, ha ők is tudatában lennének a válsággal. Nagyon so, hosszú ideig Malira összpontosítottunk, most Burkina Fasoban is történtek támadások, Mauritániának is számos kihívással kell szembenéznie. Én számos alkalommal találkoztam a főképviselővel, miniszterekkel, és teljesen egyértelművé vált, hogy az egyes kormányoknak fel kell lépniük, és együtt fel kell tudnunk tárni, hogy hol vannak a legérzékenyebb, a legkényesebb zónák. Ha megnézzük a Sahel történelmét, mindig is voltak olyan óriási területek, ahol nomádok vándoroltak, és azokra a területekre kell koncentrálnunk, ahol nincs államiság. És fontos, hogy a 25 ország a biztonság és a fejlesztés területén együtt működjön. Együtt, egyedül nem tudjuk a biztonságot garantálni. Előbb-utóbb egyik nap ezek az emberek normál civil életet folytatnak, a másik nap embercsempészeké válnak. És egyébként gyermekeket is toboroznak a terrorista szervezetek, talán a tábornok úr még ezt ki tudja elég egészíteni. Tehát még egyszer, több reformra van szükség, és a kormányokat rá kell bírni arra, hogy ezeket a reformokat megvalósítsák. A márciusi konferenciának ez lesz az egyik témája, hol van az a két földrajzi térség, ahol akár biztonsági, akár humanitárius tekintetben megfelelő alternatívákat kínáljunk az ott élők számára. Volt egy konkrét kérdés a Mali béke kapcsolatosan is. A 19-én tartott megbeszélésen elhangzott, hogy ez egy történelmi találkozó, hiszen öt hónapja nem történt semmiféle kapcsolatfelvétel, és most Algéria állt a béke folyamat élére, öt miniszter vett részt ezen a megbeszélésen, és Takidalban további tevékenységet fogunk folytatni, illetve északon is fokozni kívánjuk a támogatást. Visszatérve a stratégia felülvizsgálatára, ez alapvető prioritás jelenleg, különös tekintettel az önök által elmondott aggályokra. Végezetül pedig a Sahel övezetben Én Burkina Fasoban, illetve Nigérben voltam nagykövet éveken keresztül, tehát jelen voltam, és nagyon szoros összefüggések vannak a különböző problémák között. A migráció részben összefügg az illegális jövedelemszerzéssel, vannak bizonyos lehetőségek egyik nap fegyvert csempésznek, másik nap embereket. Tehát ezek mind összefüggnek. Szorosan együttműködünk Malival, illetve az Afrikai Unióval is, hogy egy megfigyelő központ létesüljön Maliban, ami lehetővé teszi, hogy minél több információt szerezzünk a térségről. Számos válság sújtja a térséget, éppen ezért integrált megközelítésre van szükség. Elnézést, hogy kicsit hosszabb voltam, és köszönöm a kiváló kérdéseket. Kulkinen. Thank you very much. Merci beaucoup. Uh, as you to focus on... Köszönöm, uh, elnök asszony. Én akkor a training uh, um, missziókra uh, akarok uh, uh, koncentrálni, de az amerikai uh, jelenlétre is, illetve annak hiányára, visszavonulásra, ami aggasztó. Ahogy a francia kollega is mondta, a biztonsági helyzet romlik, és és ráadásul ezeknek az idegen harcosoknak a tudását és tapasztalatát felhasználják a az ellenségeink. Amerikai támogatásra szükségünk lenne, nem csak itt Észak-Afrikában, hanem mindenhol Afrikában. Én vasárnap Amerikába utazok, és, és ez lesz az üzenetem, hogy ne feledkezzenek meg. Ez transatlanti biztonsági kérdés is, nem csak európai biztonsági kérdés, de ezt az üzenetet a lehető leggyakrabban kell ismételgetni nekik. Ami about the, uh, the adversaries. Uh, of the foreign fighters. Eh, ami pedig a külföldi harcosokat illeti, ugye, hogyha tényleg oda érkeznek ezek a külföldi harcosok. Még nem tudjuk bizonyítani, de az új lenyomatok megvannak. Eh, az biztos, hogy eh, megtanulják tőlük a taktikákat, technikákat, eh, és ezeket tökélyre fejlesztik. A Szíriában tanultakat, Irakban, Afganisztánban tanultakat alkalmazzák, és ez aggasztó. Hiszen itt a helyi erők hitelességét tudják ezzel alásni. Nagyon nehéz egy ilyen ügyes dzsihádi ellenféllel szembe fellépni. Ami pedig a helyi lakosságot illeti, a fiatalok rendkívül frusztráltak, az állam nincs jelen Mali közepén, nincsenek munkahelyek, és ez a toborzásra ad lehetőséget, a dzsihádiak pedig elég jól, a dzsihadisták pedig elég jól kommunikálnak, videókat csinálnak, mint ahogy az ISIS is tette Szíriában, és ezek tetszenek a fiataloknak, tehát a toborzás az, az túl jól zajlik. És ez megint csak aggasztó. Ami pedig az IUTM Malit illeti, azzal egyetértek, hogy vanok frusztrációra, az eredmények nem döntőek, vagy nem elégségesek az elmúlt hét év alatt. A helyzet azonban változott drámaian az elmúlt három-négy évben, ami gyakorlatilag alássa a, szinte a mandátumunkat az a befektetés, amit már eddig végrehajtottunk, az azért jó helyre került, és az EU-nak a híre az pozitív. A mi katonai kiképzőinket mindig szívesen fogadják, ellenünk nem tüntetnek. Lehet, hogy a támogatásunk természete miatt van ez így, vagy azért, mert közvetlenül nem veszünk részt a harcokban, amikor voltak áldozatok egy fellépésnek, akkor például volt tüntetés az ENSZ ellen is. Az a kérdés, hogy hogyan tudunk az EU eszközökkel reagálni az EU integrált megközelítésének része kell, hogy ez legyen ez. Katonai megoldás szerintem ebben a helyzetben nincs Nyugat-Afrikában de lehet, hogy sehol nincs. A mi erőnk az, hogy kombináljuk a katonai fellépést egyéb EU tevékenységekkel, mert ehhez megvan a hátterünk. A, azt gondolom, hogy a felhatalmazásunk ehhez elég, hogyha a támogatásunkat esetleg közelebb tudjuk vinni mean, longer term also how we can improve our effectiveness. Eh, az a hatékonyságunkat is növelni, hogy az erőforrások eh, megvannak, eh, hogyha megfelelő számú ember részt vesz, hogyha a tagállamok támogatnak, hogyha az EU eszközökben is egyre nagyobb támogatást nyújt, amire látunk is példát, a European Peace Facility például eszközbeszerzést is lehetővé tesz, és eh, ez a katonai képességeinket is javítja. Nem könnyű ez, mindezt be, beleszuszakolni a mandátumunkba. Uh, we need to have a, consent. a G5-ök uh, eh, eh, szerepét a G5 Sahel országok alapvetően elfogadják a támogatásunkat jogilag is és politikailag is. Burkina Faso egy olyan ország, amelynek mindenképpen kétoldalú támogatásra van szüksége. Most tanulmányozzuk azt, hogy hogyan tudjuk az EUTM katonai támogatását oda kiterjeszteni. Nehéz lesz, de szerintem szükséges megtenni. Köszönöm, e, tábornok úr és e, admirális úr, ön e, akar-e hozzáfűzni valamit mondjuk Takuba ügyhöz. Igen, mielőtt a szükségletekről beszélnék, illetve arról, hogy a Takuba hogyan alakul, két dologra szeretnék reagálni. Elhangzott, hogy a francia erőket nem jól fogadja a helyi lakosság a szájlövezetben. Ezt szeretném pontosítani, mert azért ez a, nem, vannak erőink a terepen, például a Barkán és a nyugatiakat, azokat jól fogadják, biztonságot hoznak a lakosságnak, a lakosság tiszteletben tartja a francia erőket. Tehát lehetnek különböző hangok, például Bamako-ban a különböző twittereken keresztül, de ez nem a mali lakosság egészének a véleménye. Hogyha megnézzük a politikai agendát, a médiákat, akkor nem feltétlenül az kerül közvetítésre, ami a valóság. Biztos vagyok abban, hogy a helyi lakosság pontosan jól érti a mi fellépésünket, és biztonságot ér, kapnak tőlünk a, nek a, az erőfeszítésnek a további fenntartása ez inkább a bölcsesség diktálja, a dzsihadizmus elleni ö, ö, küzdelem az egy hosszú távú küzdelem, meghaladja a politikai és a rövid távú elképzeléseket. Tudjuk, hogy több év kell ahhoz, hogy ezt a régiót stabilizálni lehessen, de a dzsihadista, nemzetközi dzsihadista terrorizmus elleni fellépés az időbe fog telleni, és ehhez kell, és feltétlenül szükséges a globális megközelítés. Ami pedig a szükségleteket illeti, és a az amerikaiak kivonulásának a következményeit illeti, illetve a terroristák terjeszkedését. Nyilvánvaló, hogy minden katonai, jószándékú katonai fellépés olyan, amivel számolnunk kell, ami, amit üdvözlünk, és mindenképpen vannak fellépési lehetőségek a szállövezetben. A döntésektől függően, politikai, demokratikus döntések függvényében, a különböző hadseregek kapacitásainak függvényében lehet, hogy a Barkánba közve, közvetlenül vesznek részt a terroristák elleni fellépésben. Arra is van mód, hogy csak logisztikai támogatást adjanak, légiszállítást, vagy orvosi támogatást. Van lehetőség képzés biztosítására, különböző kockázati fokozatokkal járhatnak ezek, tehát az európai hadseregeknek különböző módon van lehetőségük, hogy kötelezettségeket váljanak Maliban vagy a Szahelövezetben és ennek azért van értelme, mert egy koalíciót szeretnénk a szahállevezetben kibontakoztatni, és jó lenne, hogyha különböző országok különböző mértékben köteleznék el magukat. Hogyha valaki tart attól, hogy mondjuk nem beszél franciául, és nem szeretne ott lenni, hát akkor megoldjuk, hogy ugyanúgy, hogy az észteket integráljuk, másokat is integráljunk, önöket is, mindenkinek van hely. Ugyanígy van helyzet a speciális erők számára, ugyanúgy ugyanúgy, mint pillanat a Kuba erőnek, ez egy speciális erő, a speciális egységek, hát reméljük, hogyha lesznek európai tagállamok, amelyek pozitívan reagálnak erre a felkérésre, akkor vannak olyan erők, amelyek speciális erők, amelyek a mali erőket kísérnék, például a terroristák elleni küzdelemben. Tehát megint csak a három határ körzetében ezek az, ezek az erőknek, a takubának, tehát a speciális erőknek az lesz a feladatuk, hogy azt csinálják, amit jól csináltak Afganisztánban és más hadszintereken. Ők nagyon jól tudnak kiképezni, a mali erőket tudják jobbá tenni, hogy ki tudjanak lépni a jelenlegi helyzetükből, és adott esetben önállóan fel tudjanak majd lépni a terosták ellen, akiket a koalíciós eszközökkel tudnak majd felfedezni ami pedig a ö, szövetségeseik lehetséges kivonulását illeti, ez egy politikai döntés, amit nem kívánok kommentálni. Ha ez bekövetkezik, akkor még inkább szükség lesz az európai ö, erőkre. Ebben az esetben stratégiai vagy taktikai szállító ö, repülőkre lesz szükségünk, drónokra, hírszerzési eszközökre. Az európai hadseregek ezekkel rendelkeznek, tehát elérhető, és ezek is támogatást adhatnak integrált módon, attól függően, hogy milyen politikai döntés alapján kívánnak részt venni, és az erőfeszítéseinknek részesei lehetnek. És végezetül, ami az eszközöket illeti, és hogy egy pontos kérdésre válaszoljak, hogy mik a konkrét szükségletek, hogy itten humán erőforrásra van-e szükség, azt mondhatnám, hogy e, mindenre nyugaterti erők a szaheli erőknek az egyik eleme vagyunk, hogy hatékonyak tudjunk lenni egy bonyolult ellenséggel szemben. Tehát kellenek katonák, nők és férfiak, motiváltak, kell felszerelés, kell nekik vezető, jól képzett, felkészült vezetők, akiknek egyértelműen látják a feladatot, és akik megfelelően tudják vezérelni az emberi erőforrásokat, és a, akik nem ijednek meg az első támadás esetén, és megfelelően tudják kezelni. Tehát képzés, felszerelés, vezetés, mindezek. Tehát ezt nem lehet csak pénzügyi szempontból vizsgálni, és nem lehet csak nagyon egyszerűen emberi erőforrásként kezelni. Tehát ezeknek az elemeknek az egysége hozza létre a hadsereget, ez van a francia hadseregben, és azt reméljük, hogy a szaheli hadseregek is erre a szintre fognak eljutni. Elnök, köszönöm szépen, kíván-e hozzátenni valamit ezredes úr? Mert most nagyjából az első részének a, résznek a végére értünk. Csak annyit, Franciaországban, Belgiumban és Spanyolországban eh, dolgozom, és amikor megnézem, hogy eh, mennyi időt vett eh, igénybe, hogy 2017-ben Észtország csatlakozzon a Balkan művelethez, itt elsősorban a katonai szempontokról volt szó. Mi igyekeztünk minden információt megosztani, akár jogi kérdésekben is. Ha az EU vagy az ENSZ mandátumát tekintjük itt, fontos, hogy kétoldalúan lépjünk fel a Száhelben és megosszuk egymással a tapasztalatainkat. Ez nagyon fontos az EU jelenléti szempontjából. Akkor most a burkina faso helyzetről esetleg néhány szót. igen, én csak szeretném megköszönni azt, amit Észtország tett, mert ez valóban egy európai hozzáállás Mindenki megérti azt, hogy Észtország legfontosabb biztonsági kérdése az nem a Száhel. Ennek ellenére Észtország jelentős részt vállal itt katonailag azért, mert megértette, hogy nem lehet állandóan csak követelni a szolidaritást a szövetségesektől, anélkül, hogy osztoznánk a felelősségben eh, olyan tejeken, amelyek Európához közel vannak. Ez azt gondolom, hogy rendkívül figyelemre méltó, nagyon európai hozzáállás, hálás, és ezt köszönöm. Ami pedig az EUTM eh, missziót illeti, néha hallani arról, hogy egyes tagállamok azért vonakodnak, mert nem beszélnek franciául. Nagyon sok európai országban nincsenek franciául beszélő tisztek a tisztikarban. Ezt gyakran alkalmazzák. Itt is elhangzott ma délelőtt. Ez a, gyakorlatilag egy elfogadható érv, én Szomáliából jöttem, ahol van EUTM misszió, aminek ugyanezek a nehézségei. Hét európai ország vesz részt mégis az angol nyelvű térségben. Tehát az, hogy a nyelv gátat alkotna, és ezért nem mennek Maliba, azok azok nem azért nem mennek Maliba, mert nyelvi problémáik vannak, mert nem mennek Szomáliába sem. Tehát itt nyilvánvalóan csak ürügyként használják a nyelvi kérdést. Köszönöm, szeretném megköszönni a vendégeinknek ezt a nagyon érdekes részvételt, és most néhányan távozni fognak. Kis szövidet, szüvete, szünetet tartunk, és kezdődik a második rész, amely a burkina faszói biztonsági helyzetről szól. Köszönöm. Chers collègues, je vous propose que nous reprenions la séance. Je voudrais... Euh, Kedves kollégák, azt javaslom, hogy kezdjük el újra az ülést, és köszönöm, köszöntöm újra Markuszon asszonyt, valamint tábornok urat, akik itt vannak velünk egész délelőtt, és Skype-on csatlakozik hozzánk Andrew Lebovics, aki a CFR kutatója, és a burkinai helyzetről fog beszélni velünk, ahol romlott a helyzet, a biztonsági helyzet. Ez eléggé aggasztó, különös tekintettel a legfrissebb hírekre. Több mint 30 civilt öltek meg az éjszaka is. Ez a mészárlás nem az első, jó sok ilyen volt már. Emellett rendkívül elterjedt a megfélemlítés, és sok, sok faluban megpróbálják az iskolákat bezáratni, eltántorítani a tanárokat és a diákokat az iskoláztatástól és alapvetően is, alapvetően destabilizálódik az ország, és olyan, mintha a mali fertőzés terjedne át, és ez a fertőzés egyre gyorsabban halad. Az Európai Unió mégis támogatja a stabilitást e, Burkina Faso-ban évek óta, és Eh, itt alapvetően odafigyelünk az élelmiszerbiztonságra, a biztonságra, az energiára, a foglalkoztatásra, az energiára, a közszolgáltatásokra, és nagyon komoly költségvetési támogatást adunk, több mint 1 milliárd euró 2014 és 2020 között a különböző EU-s eszközökből a burkinai hatóságok eh, mégis eh, szembesülnek az erőszak elterjedésével. Lebovics úr, ön valóban itt van velünk? Mert úgy tudom, hogy igen. Akkor én szeretném átadni önnek a szót ahhoz, hogy kicsit elemezze ezeknek a problémáknak a gyökereit, mi, mi, milyen nehézségekkel néz szembe Burkina, illetve mi az önvéleménye Eh, arról, hogy eh, eh, mi a helyzet ott, különös tekintettel arra, hogy itt most egy választási év is van. Köszönöm szépen, hogy meghívást kaptam. Sajnos nem tudok személyesen jelen lenni Brüsszelben, és egyébként vagy nagyon későn, vagy nagyon korán kezdem a munkát New Yorkban. Itt a burkina fázói biztonsági helyzetről kérdeztek, meglehetősen viharos, veszélyes időket él az ország, és idén, ezen a héten is további civileket mészároltak le. Ma 48 órás gyászba kezdett az ország az ő megemlékezésükre több ezer, kétezer ember esett áldozatul az erőszaknak. A biztonsági helyzet Burkina Fasoban egyre romlik, és ami még aggasztóbb, hogy a dzsihád csoportok is egyre több támadást intéznek a térség ellen 2015-16 óta. És ennek megvannak a politikai következményei is, amelyek megrázták az országot, és a dzsihadisták Észak-Malit megszárták, megszállták 2012-ben az Al-Qaida is aktív a nyugat-afrikai térségben, és komoly zavargásokra került sor Burkina Fasoban. A Mali-Niger határán lévő régióban iszlám vezetők vették át az irányítást, és 2013-ban Amadou Kufat letartóztatták, őrizetbe vették, de ennek ellenére a, a csoport változatlanul komoly befolyással van és aktívak a térségben. Az Al-Qaeda is támogatja az tevékenységüket. A mozgalmak tagjai csatlakoznak más terrorista szervezetekhez, és 2000 19 óta 19. augusztusában például az iszlám állam is ellenőrzés kívánt elérni a régióban. Civileket, aranybányászokat támadtak meg, és ez mind felveti annak a veszélyét, hogy a nyugat-afrikai területeken tovább terjesztik ki a tevékenységüket az összetűzések viszonylag lokalizáltak, és a katonai szervezetek, a milícia is a vallásvezetőkkel egyre inkább felépnek, és ez a dzsihadisták azon erőfeszítését igyekeznek megakadályozni, hogy alássák az állam erejét, a francia erők is igyekeznek segíteni. A polgárokkal szembeni megtorlások is egyre inkább elterjednek közvetlen kapcsolatokat ápolnak egyébként üzleti körökkel és helyi politikusokkal is. A halami harcosok a dzsihadistákkal együttműködnek, és ez komoly veszélybe sodorja Burkina Fasot, Malit, és olyan igényeket támasztanak, amelyek teljesen aránytalanok, teljes közösségeket stigmatizálnak. Világos, hogy a dzsihadisták nagy hangsúlyt helyeznek az iszlám mozgalomra, Maliban és másút is a dzsihadistákhoz csatlakoznak helyi harcosok is. A stabilitás romlása nem csak a dzsihadisták tevékenységének köszönhető, a helyi miliciák ereje is növekszik. Úgyhogy a helyzet eléggé bonyolult, és nagyon sokan a helyi politikai életbe is beszivárogtak. Önkéntesek kell, hogy segítsék a biztonsági erőket, mert egyébként ezek a visszaélések válnak normává ha az önkéntesek jelenléte nem megfelelően kerül kezelésre, és a dzsihadisták támadásai, megtorlásai komoly veszélyez, komolyan veszélyeztetik a polgári lakosságot Burkina Fázóban. Éppen ezért fontos, hogy az EU is figyelembe vegye, hogy mennyire fontos a politikai felépés és a helyi kormányok támogatása a francia és EU intervenciós missziók nem csak a helyi biztonsági erő kiképzését kell, hogy biztosítsák, de fel kell tárniuk a helyi problémákat is. Nem csak a kiképzésen kell javítani, de ezt ki kell egészíteni olyan tevékenységekkel is, amelyek megakadályozzák a civil, a polgári társadalommal szembeni támadásokat. Burkina Fazóban a biztonsági erők megsegítését ki kell egészíteni olyan tevékenységgel is, ami a kormányzást is segítheti. Ez különösen kényes kérdés egy, a választás évében. Nagyon fontos az állam visszaállítása és az állam működésének javítása, a kormányzási tevékenység javítása annak érdekében, hogy megakadályozzuk az ilyen terrorista szervezetek további aktivizálódását. Eh? Köszönöm szépen ezért a nagyon aggasztó képfelvázolásáért. Ugye az Európai Unió részvételéről már volt szó. Most én szeretném, hogyha egy kicsit a biztonsági kérdésekről beszélhetnénk. Az Európai Unió regionális megközelítés erősítette a Sahelban, és határon átnyúló együttműködést, illetve regionális együttműködési struktúrákat eh, próbált rétrehozni és támogatni. Ugyanakkor az Európai Uniónak megvannak a korlátai Burkina Faszóban. Most először Markusen asszonynak, majd pedig Burkinen eh, eh, ezredes úrnak adnám meg a szót. Érdekel minket az ön véleménye, de az is, hogy milyen fellépési kapacitásai vannak az uniónak Burkina Faszóban, mit csináljunk, hogyan csináljuk, és hol vannak a különböző akadályok. Mert úgy gondolom, hogy valódi nehézség van azzal, hogy egy európai jelenlétet elfogadjanak. Márkuszen asszony. Köszönöm szépen, köszönöm, és köszönöm, hogy megosztotta velünk az elemzését. Úgy gondolom, hogy a hozzászólóink is érdeklődnek. Csak egy dologot, hogy kapcsolódjak az elhangzottakhoz. Az etnikai kérdések úgy nagyon fontosak Burkina Faszóban is, de természetesen a mi értelmezésünk, elemzésünk szerint a fuláni közösséggel az interetnikus problémákat használják fel a különböző csoportok. De látunk egy másik erőt is, ami pedig a klímaváltozás kérdése mert a források is még tovább csökkennek, például az ottani gazdálkodóknak nagyon nehéz a helyzete. Azt szerettem volna még elmondani, hogy van persze nagyon nagy aggodalom és szolidaritás is az Európai Unió részéről Burkina Faso irányába. Ez egy olyan ország, amelyről már nagyon sokszor beszéltünk a Szaháról is, Maliról, de számunkra a Burkina Faso az része ennek az elemzésnek, és annak a figyelemnek, amit erre az egész térségre fordítunk. Nagyon aggasztó, hogy az elnök egy borzasztóan bölcs ember volt, hosszú politikai karrierje volt, és a, sok esetben osztotta a mi elemzésünket biztonsági és egyéb kérdésekben, és valóban felismerte, hogy milyen veszélyek fenyegetik az országot. A rendszerváltás és egyebek, ami most megint egy olyan dolog, amire oda kell figyeljünk. Az Európai Unió nagyon sokat tett a fejlesztési együttműködésben, politikában is. Egy milliárd eurót fektettünk be 2014-től 2020-ig. Ez azért meglehetősen nagy összeg, és biztos vagyok abban, hogy a regionalizálódási folyamatról is lehet beszélni. Ez fontos, hogy bizonyos mértékig támogassuk Burkina Faszót, de ahogy mondtam, politikailag is adtunk támogatást. Ha valaki megnézi az eredményeket, és azt, hogy mire jutott Burkina Faso, az egyik legjobb pénzügyminiszterük volt a térségben, és ez is egy fontos dolog. Kitalált valami újat, amit más országok is tudnak használni, tehát a szaheli csere tervek. Ez az különböző országok közé mozgásokat. Tehát a pénzügyminiszterek maguk hozták létre, éppen azért, hogy a fejlesztési erőfeszítések a frontális övezetekbe kerüljenek. Ez egy olyan változást hozott létre, ami, ami üdvözlendő a térségben. Ezek a pozitív dolgok. Voltak arra is lehetőségek, hogy a nemzeti haderőket segítsük, fejlesszük az ország keleti részében, illetve a Benini határ környékén és más eh, területeken is mobilizáltunk kivizsgáló egységeket is, létrehoztunk operatív részlegeket 2020 előtti időszakban is. Tehát már, mint mondtam, Szeretnénk, hogyha ez a mai beszélgetés az integrált megközelítés mentén folyna, és amiben nagyon nagy része van a fejleszté- fejlődésnek, fejlesztésnek is. Megint csak Burkina Faszóval politikai területen is dolgozunk azért, hogy a politikai figyelem továbbra is az országra irányuljon, és a kormány is ezeket a határövezetek területeken is érvényesítse hatalmát. Nagyon fontos, és több tagállam megemlítette, hogy nagyon fontos a jogállamiság és az emberi jogok kérdése is, mert azt látjuk más országokban is a térségben, hogy nagyon sokat teszünk azért, hogy létrejöjjenek az emberi jogi rendszerek, egységek, mert a biztonsági kérdéseket a helyi lakosság nem védelemnek értelmezi, akkor már ez önmagában probléma. Tehát az európai fellépés az az emberi, emberi jogokkal is, a jogállamisággal is kapcsolatos. Végezetül nagyon aggasztott bennünket, és ennek is politikai hangot adtunk, hogy nagyon sok fegyvertelen polgári lakosságot is érnek támadások, és hát erre is oda kell, hogy figyeljünk radarjainkkal. De tudatában vagyunk ennek a problémának. A humanitárius munkatársaink a humanitárius kérdésekkel foglalkoznak, körülbelül 600 ezer olyan személy van Burkina Faszóban, aki országon belül vált hontalanná, és ezt is értelmeznie kell a kormánynak is, és vannak eszközeik is, amikkel próbálunk velük együtt dolgozni. A helyzet komolysága ellenére is azért vannak pozitív elemek is, és vannak dolgok, amiket meg kell vitatnunk, és ahol fel kell lépnünk. Elnök, köszönöm szépen! Tábornok úr, köszönöm szépen, elnök asszony! Miután már eléggé átfogó képet kaptunk a biztonsági helyzetről. Én inkább röviden az EU katonai akcióiról, felépéséről szólnék, mit tehetünk. Hogy a realitásokból induljunk ki, illetve hogy hogyan romlott a biztonsági helyzet, amit én tapasztaltam 2016 óta, exponenciálisan megugrott a kockázat. Ezt láthatják a térképen is. 2019-ben több, mint Maliban és Burkina Faso-ban jelentősen megugrottak a sérültek áldozatok száma. Ez valójában az egész országra kiterjed, és a múlt éjszaka is volt egy incidens, ami az ország központjában történt. Katonai szempontból ez egy nagyon komoly afrikai hadszintér, a szubszaharai térségben, tehát Libiától délre. Ez egy hagyományosan csempészetből, kereskedelemből élő térség, a mediterrán térségig men, juttak el, de ez az egész ez egy hadszintér. Hangsúlyozni kell, hogy itt nem csak az egy-egy nemzetet, országot kell vizsgálni, hanem magát az egész régiót, a térséget, a Sahel övezetet. Hogy ezt egyébként már, már előttem szólók is elmondták. Van itten egy menekült válság kérdés is, országon belüli hontalanok kérdése, 500 ezer országon belüli hontalan van, ami ugyancsak hozzájárul a válsághoz két dzsihadista vagy iszlamista csoport van, az egyik az Al-Qaidához tartozó Jim, és a másik az pedig a Daest támogató nagy szahara, vagy, vagy nagyobb szahara egység. Ezek nagyon ellenségesek, közel-keleten is megtanul, megtalálhatóak, és komoly taktikai, technikai felkészültségük van, és a helyi hadseregekhez képest sokkal fejlettebbek. Van összefüggés a terrorizmus és a szervezett bűnözés között is. Ez azt is jelenti, hogy ez nem segíti a, a kormányokat de például a fakitermelés, a gyémántbányászat, az elefántcsont, a ö, hagyományos kábítószercsempészet, embercsempészet komoly bevételeket jelent a terrorista csoportok számára. Ahogy már említettük, komoly feszültségek is vannak az egyes országok között is, például Maliban, a határ másik oldalán is hasonló, de mégis más a helyzet Mali központjában is a határokat nem tartják tiszteletben, és terrorista tevékenységek folynak. Az értékelésünk a helyzettel kapcsolatban, akárhogyan is alakuljon, ha nincsen kellő ö, ö, saját fellépés a nemzetközi közösség támogatása mellett, akkor Burkina faszó egyszerűen össze fog omolni és éppen ezért az a vita arról, hogy az Európai Uniós képzési mandátum hogyan alakul, nagyon fontos. A jelenlegi mandátum értelmében Burkina Faso támogatást kap a G5-ösökön keresztül. Ezt ugyanakkor mégsem igazán lehet megvalósítani, mert mert bázisok is kellenek ahhoz, hogy vezérkar vagy parancsnoksági egységre van szükség, de ez önmagában még mindig nem elegendő, mert hasonló módon kell biztosítani megfelelő támogatást a képzéshez. Úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent már tanultunk a eh, Mali példájából, hogy mi az, amit célszerű lenne megvalósítani. Van egy kérdés, amit fel szeretnék vetni, az a tanácsadás és a képzéssel kapcsolatos, de azzal is foglalkozik, hogy a fegyveres erők eh, hogy milyen módon kerülnek megszervezésre. Maliban is láttuk, nagyon vannak téve a különböző incidenseknek, és óriási veszteségeket szenvednek el. Mert egyszerűen képtelenek önmagukat megvédeni, de azért is, mert a tanácsadói tevékenység esetében is, mert nincsenek meg az alapstruktúrák, nagyobb egységekre lenne szükség, jobb körletekre, nagyobb csapatokra, amelyek már valóban képesek legalább önmagukat megvédeni. Hát mit tehet egy ilyen helyzetben az UTM? Különböző opciók vannak. Az egyik az az, hogy nem terjesszük ki a mandátumunkat, és hogyha viszont Vagadugúba vagy más területeken kellene folyamatosan jelen lennünk. Ez persze mindig attól függ, hogy a tagállamoknak milyen mandátumuk van, illetve hogy hogyan tudunk Burkinára is kiterjeszteni a felépésünket Bamakóból. De a leghatékonyabb dolog az az, hogyha közvetlen részvétel és jelenlét van, és közvetlenül elkezdjük a tanácsadást, illetve a képzést. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és akkor most látérünk a kérdésekre, és először Arnold Anzsannak adom meg a szót a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony! eléggé szürke a kép, de hát ez nem meglepő, és nem mondhatjuk azt, hogy erre nem számíthatunk nem mondhatjuk azt, hogy nem tudtuk, hogy nagyon törékeny a helyzet, és hogy ez várhatóan komolyan fog romolni. És nagyon sajnálom, hogy egyszerűen egy spirálba mentünk be, ahol most már reaktívnak kell lenni, és nem voltunk proaktívak, annak ellenére, hogy komoly pénzügyi erőforrásokat tettünk a felelősség valószínűleg megosztott, a helyi hatóságokat sem lehet ebből a helyzetből teljesen kizárni. Egy kérdésem lenne talán Andrewnak. Nekem úgy tűnik, hogy van egy óriási tabu a térségben, amikor a dzsihadista csoportokról beszélünk. Nevezetesen, hogy nagyon sok kormányhelyi hatóság hosszú éveken át vitatta, illetve tárgyalt a dzsihadista csoportokkal, éppen azért, hogy a saját területüktől vagy országuktól távol tartsák őket. Nem titok, hogy Burkina Faso is ezt a politikát folytatta a régi elnökkel, bonyolult hálózatokon keresztül, de az volt az elképzelés, hogy valamilyen módusz vivendi segítségével távol tartjuk ezeket a csoportokat, és akkor az ország mentesül. Szeretném megtudni, hogy az országnak a helyzetének a romlása milyen mor, mértékben függ össze a belső politikai változásokkal és új felállásokkal, és ugyanakkor nem szabad minimalizálni azt sem, hogy a dzsihadista csoportok nagyon elszántak. Még ha tudjuk is, hogy nagyon sok esetben nagyon nagy az átjárhatóság egyes közösséggel, a szervezetbűnözéssel, banditizmussal, de ugyanakkor ideológiailag ezeknek van egy tervük, van egy stratégiai tervük, hogy bizonyos térségekbe megvetik a lábukat, és azt destabilizálni akarják. Nem szeretném ezt a ö, szándékot ö, kisebbíteni, és vannak olyan ö, következmények, amik a politikai változásoknak tudhatók be Burkinában. Elnök, köszönöm szépen. Asir Kankanu. Köszönöm szépen. Valójában nagyon ö, megrendítő, amikor az ember hallja a helyzetről szóló beszámolókat a Szahelről, és nem csak azért, mert én onnan származom, és nagyon ismerem. Köszönöm szépen Danzsan úrnak a, azt a jelentést, amelyet készített. Én egy kis módosítást is javasoltam Burkina Faszót illetően, amit egyébként be is vett a jelentésbe. Angolul fogom most folytani, hogy azokkal előtt is adózzam, akik nem frankofonok. My first question is to... Két kérdésem van. Rasmussen asszonyhoz szól az első. Azt mondta, hogy 600 ezer belső menekült van, ami egy nagyon bonyolult helyzetet okoz egy ilyen országban. Nem tudom, hogy mit lehet itt tenni talán tanulni abból, hogy hogyan lehet jobban rendezni a vitákat, illetve ön beszélt a szegénység hatásairól, nem tudom, hogy láttunk-e valamit, valami fajta fejleményeket. Mindig is, mindig is sok volt ott a szegénység, de hogy ez hogy, hova, hogyan alakul az utóbbi időben, akár még a globális melegedést is be lehet venni. Van-e korreláció, hogyan változott ez Eh, hogyan alakult. Eh, a másik, eh, második kérdésem a tábornok úrhoz. Ön beszélt arról, hogy bizonyos tanulságokat le kell vonni Maliban. Az én tapasztalatom szerint a franciák rendkívül magányosak Maliban, és amikor itt ebben a parlamentben beszélünk a szaheli vagy burkina faszói helyzetről, eh, eh, múlt héten fogadtam látogató csoportot, és megkérdezték eh, tőlem, hogy nem paternalizáló dolog-e, nem ilyen lekezelő dolog-e az, hogy nekünk kell ott valamit csinálnunk ne érezzük magunkat bűnösnek olyasmiért, ami nem létezik, és a biztonsági dolgokra kell koncentrálni, hiszen időt veszítünk. Persze, hogy tenni kell valamit, támogatnunk kell ezeket az embereket, és megmenteni őket ebben a helyzetben. Burkina Faso korábban egy szekuláris ország volt, rendkívül furcsa, hogy dzsihadista csoportok ütötték fel a fejüket. Tanzsán úr azt mondja, hogy tabu, de a dzsihadi csoportok sorozatokról beszélni, még Európában is tabú, pedig meg kell őket nevezni, hogyha nem nevezzük meg a dolgokat, akkor nem lehet megoldani őket, mondta Camus. Tehát ezt a, ezt a beszélgetést le kell folytatni a dzsihadista csoportokról. Eh, Maliban lehet dolgokat tanulni, mondta a tábornok úr, és eh, ön beszélt arról is, hogy például az aranybányászat megnövekedett eh, használt, felhasználatja egyrészt a kormány is, de sajnos a bűnözők is. Mit, teszhet, mit tehetünk itt a, a bánya ágazatban? Ugye itt munkahelyek is teremtődnek, ami egy nagyon komoly bevételi forrás lehet egy, egy ilyen országban, hogyan lehet ezt kiegyensúlyozni, és hogyan lehet végrehajtani ezeket az intézkedéseket. Például Nigerben is nagyon nehéz ezeket a bányákat megvédeni, illetve a bányászokat megvédeni ezeken a területeken. Eh, és aztán ott van a, a nő kérdés. Eh, tudjuk, hogy a dzsihádista területeken, eh, Szíriában, Irakban láttuk, hogy a nőkre gyakorolt hatás nagyon aggasztó. Még nem tartunk itt, de önöknek mi a tapasztalata ezzel kapcsolatban, tehát a nemek közti viszonyokat hogyan alakítják át ezek a katonai fejlemények? Köszönöm. A Renew Europe Petras eh, Osztraviciutus képviselő. Köszönöm, eh, elnök asszony. A rendelkezésre álló adatokból azt látjuk, hogy a destabilizálódás növekszik. 2019 eh, kiugró év volt szinte a halálesetek vonatkozásában, támadások száma, elfoglalt régiók, ahol a milícia vette át a hatalmat, milíciák vették át a hatalmat. Én nem, nem látok semmilyen ezzel ellentétes fejleményt, illetve tendenciát. Számomra logikus tehát, hogy ugye Burkina Faso támogatást, katonai támogatást kért, hogy fordítsuk meg ezt a trendet, és a tábornok úr is elég egyértelműen fogalmazott, amennyiben eh, nem lépünk időben, akkor ez a folyamat eh, romlani fog, és eh, a jövő évi adatok, vagy az idei adatok majd jövőre még rosszabbak lesznek. Az ellenség teret nyer, és növeli a befolyását. Ez nem egy CSDP misszió. Ha nem CSDP misszió, akkor mi annak az alternatívája? egyszerűen csak majd jelentjük a statisztikákat, az adatokat, vagy időben lépünk, és olyan döntéseket hozunk, amelyek már most szükségesek, és nem csak Burkina Faso-t, az ottani kormányt és embereket támogatjuk, vagy bátorítást adunk, hanem ténylegesen tenni kell valamit, fel kell lépni. Mi, az, a mi, az, mi a fellépésnek az alternatívája? Köszönöm. Az EPP nevében Gáler úr következik. Thank you very much. Um, well, from the description... Köszönöm. Köszönöm. A helyzet ismertetés alapján, amit a videós vendégünkkel is meghallgattunk, Általánosságban elmondható, hogy a kormányok elolvadnak, úgymond, és a kérdés felmerül, hogy az országokban mennyire hatékonyan kormányoznak egyáltalán, fizetnek-e béreket a külső periférikus területeken is általában beszélhetünk az államiság dezintegrálódásáról. Ha valamit ki kéne építeni, és a politikai akarat megvan, az általános közigazgatásban szükség lenne e támogatásra, jelenlétre a részünkről az európai országok részéről, vagy intézmények részéről, ahhoz, hogy vissza tudjuk verni, vissza tudjuk szorítani a dzsihadistákat. Mire lenne ehhez szükség? Ha nem vagyunk tisztában azzal, hogy hogyan tudjuk ezeket a struktúrákat kiiktatni, ha nem mondjuk ki egyértelműen, hogy mire van szükség, akkor eredményekre sem számíthatunk. Mint ahogy az előző kolléga is említette, továbbra is ismertethetjük a helyzetet, nem túlságosan népszerű arról beszélni, hogy pusztán csak csapatokat küldünk Burkina Fazóban, miközben átengedjük mások kezébe az irányítást. Ez nem lehet a megfelelő válasz. Éppen ezért azt kell felmérnünk, hogy mennyiben maradt még meg az államiság Burkina Fasoban, amire építhetnénk. Uh, SND, Sven Mixer. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Az előző két kérdéshez kapcsolódóan amikor a helyzet ilyen sötét árnyalatú lefestését halljuk, illetve a különböző dzsihadista, terrorista és bűnöző szervezetek milyen mértékben terjesztik ki a hatásukat. A képzési misszió, ami Agadoguban működik, igazából nem tűnik arányos válasznak a kihívásra. A kérdésem az, hogy ha az EU úgy döntene, hogy további missziókat indít, hogyan lehet a helyzet, a biztonsági helyzet további romlását megakadályozni az országban, és elég nehéz elképzelni, hogy erre lehetőség van, vagy akár, hogy stabilitást tudunk ismét megteremteni az országban. Milyen mértékű támogatásról beszélünk, hogyha a biztonsági helyzetet helyre kívánjuk állítani, milyen mértékű műveletre lenne szükség, hogy elérjük a kívánt eredményeket? Bien, merci. Euh, je propose euh, de refaire euh, un tour de nos... Köszönöm, akkor most én azt javaslom, hogy adjuk meg a szót, mégpedig más sorrendben a szakértőinknek. Kezdünk tehát a tábornok úrral, majd Merkelsen asszony, illetve Lebovics úr. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon jó kérdéseket kaptam ami azt is jelenti, hogy nem tudok rájuk átfogóan válaszolni. Eleve spekulatív volt egy része annak, amit mondtam, már ami a, például ami a bűnözésre vonatkozott, vagy az iszlamisták összefüggései spekulatív dolog, de van valamilyen kapcsolat, csak úgy, ahogy más hat tereken Szomáliában és Közép-Afrikában is. Tehát spekulatív, de ez is alátámaszthatja a helyzet romlását, és magyarázhatja azt, hogy dzsihadista csoportoknak miért nőhet ennyire a bevétele. A kérdés az az, hogy hogyan tudjuk támogatni a burkinai kormányt és a biztonsági erőket, hogyha megvizsgáljuk a felhatalmazásunkat, ami ugye nem végrehajtó jellegű, ez azt jelenti, hogy a képzésekben vehetünk részt, illetve tanácsadó szerepünk lehet, de nem vehetünk részt semmilyen fegyveres műveletben, vagy támogathatunk ilyen műveletet. Azt a helyek csinálják. Ez, ez a különbség a felhatalmazások között. A Mali féltől, a Mali hadszintéről tudjuk, hogy mi az, amit tenni kell. Ott mi a képzésre, kiképzésre koncentráltunk, nem arra, amire az ENSZ vagy a francia vezetésű erők e, nekünk rá kellene bírnunk a fogadó államot, hogy e, a saját infrastruktúrájukat e, javítsák, ugyanis sajnos most nagyon szétszórtan szétszórtan helyezkednek el, és eközben fejlődött a dzsihadisták katonai képessége, tehát ez nem feltétlenül jól reagál a, a krízisre az e, a, az a módszer, amit ott alkalmaznak. Sven, a kérdésed, az rend, Sven az ön kérdése rendkívül releváns. Mit tehet az EU? Nos, az EU elég sok mindent tehet, de mivel 26-27 országnak kell megegyeznie, e, Eh, nem működik a koalíciós hozzáállás, de mégis az EU úgy döntött, hogy eh, így lép előre, eh, ez tehát egy adottság, ezzel én nem vitatkozhatok, de hogyha meg tudjuk akadályozni a kormány összeomlását, akkor meg tudjuk akadályozni azt, ami Maliban történt tíz évvel ezelőtt, amikor csak a francia beavatkozás tartotta fenn egyáltalán azt az államot, és aztán alulról kellett eh, építkezni a semmiből. <clears throat> Remélhetőleg ez nem következik be, bár nem tudjuk. Eh, nekünk is vannak eh, eszközeink, nekik is vannak eszközeik, vannak a lehetősége a beavatkozásnak, de a fontos dolog az az, hogy a burkinai kormány mit hajlandó elfogadni. Ugyanis lehet, hogy rossz tapasztalataik vannak katonai együttműködés területén, de ez az első akadály, hogy nem mindent fogadnak el, mindenfajta támogatást ezért is lehet az, hogy a, a soft támogatás az kevés, az jobban elfogadható, mint mint a robusztusabb eh, katonai jellegű eh, támogatás, holott eh, lehet, hogy arra lenne szükség. Tehát egy rendkívül bonyolult helyzet van, és egyetértek önökkel többet kell tenni a biztonság megteremtésében is, és ahogy mondtam, az EU válasza az EUTM mandátumának felülvizsgálata, illetve kétoldalú támogatás Burkinának, eh, ahogy ezt eh, megtettük Maliban is. Köszönöm. Köszönöm. Márkuszen asszony következik. Very much. Köszönöm szépen. hogy azzal kezdeném, hogy még továbbra is folyik egy eh, párbeszéd a fegyveres csoportokkal és a lakossággal is Burkina Faso-ban. Kabor elnök egyetlenül megmondta, hogy ő nem kívánja azt a típusú együttműködést, amit az előző elnök folytatott. Ezzel együtt támogatjuk az egyes térségekben folyó tevékenységeket, tehát azért valami történik. De legmagasabb politikai szinten ez, a pozit- ez az álláspont különböző okok miatt volt egy kérdés a 600 ezer belső hontalan vagy menekültel kapcsolatban. Remélem, hogy ez ön is úgy gondolja, hogy ez nagyon jól, hogy érzik, hogy a családtagokkal és a lakossággal egyetértünk. Természetesen ez a 600 ezer embernek a sorsa, ez kihat a 18 millió egyéb lakosra is. Ennek van egy humanitárius eleme, az Európai Uniónak is jelen kell lennie a térségben, de azt is tudjuk, hogy ezek országon belüli hontalanok, tehát családokkal, másik közösségekhez tudnak csatlakozni, tehát nincs olyan kapcsolat a konfliktus és a szegénység. Ezt tanulmányozta már a Világbank és mások is. Nincs, nem rendelkezünk azokkal az adatokkal, amik ellenének, GDP és egyéb adatokkal, de kétségtelen, hogy ezek sok vonatkozásban van kihatása, hogy van-e itt egy rosszabbadás egy hogy összeomlóban van-e a kormányzás, a közhatalom. Hát először is nagyon sok elemzést természetesen végeztünk, hogy egyáltalán mi lehet az Európai Unió szerepe, és nagyon sok ilyen országban, térségben, ha nincsen egy erős Európai Uniós támogatás, ezek az országok úgy gondolom nehéz helyzetben vannak. Tehát eddig szerepet vállaltunk és játszottunk abban, hogy bizonyos rendszerek még működnek, megvannak az országban. De a pói tanácskozásnak az eredménye az állam és kormányfők véleménye, hogy egyszerűen a helyzetet nem uraljuk, nincs, a helyzet nincs ellenőrzés alatt, tehát nagyon komoly a helyzet. Amit próbálunk elérni különböző kezdeményezésekkel, az az, hogy egészen a március 26-i konferenciáig azon dolgoztunk, illetve dolgozunk, hogy elemezzük a szükségleteket és a hiányosságokat, és az, hogy mi az, amit tudnánk tenni ezen az ország érdekében a stabilizáció érdekezésre. Beszélünk itt ágazatokról, rendőrségről, ellenőrzésről, legalábbis ezt próbálja tenni az Európai Unió. Hogy nagyon sokan önök közül is elmondták, több alkalommal is, hogy fokozni kell az erőfeszítéseket. Egyébként ezt mondták a külügyminiszterek értekezletén is, az Európai Uniónak készen kell állnia arra, hogy adott esetben fellép. Köszönöm szépen, most pedig Lebovics úr. Van néhány kérdés, amire szeretnék reagálni. Danzsán úr kérdésére, ami a politikai felépés. Burkina Faso nem az egyetlen olyan ország, amely azzal néz szembe, hogy a dzsihadista csoportokkal való együttműködéssel vádolják, és Mariban is erre került sor először is. Burkina Fázóban a politikai zavarok, a katonai vezetés szétzilálódása, a hírszerzési képesség hiánya mindenféleképpen hatással van a, arra, hogy egyre nehezebb fellépniük a dzsihadista csoportokkal szemben. És itt a legfontosabb dolog, amiről 2012-13-ban tárgyaltunk, itt nem ugyanazok az emberek, ről van szó, akik a zavargásokat kezdték. Támogatjuk az együttműködést a tárgyalások során, de ezek általában nem ugyanazok az emberek, és nem ugyanazok a hálózatok. A hírszerzési szervezet teljes szétbomlása, a pucs, az ellenpucs kísérlet, amiben a kormányzatnak is volt szerepe, ezek mind azt jelentik, hogy a jelenlegi struktúrák semmiféle biztonságot nem jelentenek az országban, még akkor is, hogyha hallgatólagosan megállapodtak a katonai szervezeten, testületen vagy a kormányon belül. A dzsihadisták terjedése mindenféleképpen abból táplálkozott, hogy óriási zavarok és tumultusok alakultak ki az országban. Én nem hiszem az, azokat, a, azokat a különböző jelentéseket, amelyek az iszlám növekedéséről szólnak. Nyilván ennek is van szerepe, de maguk az ottani szervezetek is nagyon gyakran kriminalizálódtak. Erre is vannak bizonyítékok. Tehát a tényleges helyzet ennél jóval bonyolultabb. Itt történelmi összefüggések is közrejátszanak. Ami pedig a kormányzás összeomlását illeti. Itt nem pusztán erről van szó. A dzsihadisták, dzsihadista csoportok terjedése is ezzel szemben a kormány soha nem lépett fel. Tehát nagyon fontos, hogy az államot helyre kell állítani, és el kell kerülni, hogy ugyanazokat a hibákat elkövessük, fontos megvizsgálni, hogy a az helyreállítandó állam hogyan nézen ki. A kormányzási hiányosságok is hozzájárultak az erőszakos cselekedetekhez, sőt, gyakran kiváltó okai voltak. A nemzetközi közösség, és most ha csak itt az euról beszélünk, egy integrált megközelítést alkalmazhat. Ez lehet az egyik lehetőség. De nagyon fontos, hogy ne csak beszéljünk erről az integrált megközelítésről, hanem valósítsuk is meg a gyakorlatban. Ugyanis nagyon erőteljes érzések vannak a polgárokban, emlékeznek az eseményekre, és nagyon gyakran igyekeznek emberek lekicsinyleni ezeket a tényezőket. Helyi kezdeményezésekre is szükség van, hogy a helyi közösségek kohézióját helyre lehessen állítani, vagy csökkenteni lehessen a konfliktusok különböző etnikai csoportok között, de ezeket nem lehet elszigetelten kezelni, egy regionális vagy nemzeti megközelítésre van szükség a nemzetközi közösség részéről. Röviden pedig az EUTM, az EU SDP missziókról, a CSDP missziók csak részben járulhatnak hozzá az államiság helyreállításához. Természetesen fontos szerepe lehet, de ez a misszió nem lehet az egyetlen és kizárólagos megoldás, bármennyire is ezt gondolhatja az EU. Lehet persze hatásuk, de ez mindig is korlátozott lesz, és ezt nagyon fontos, hogy egy integrált megközelítésbe olvasszuk be. Merci euh, a tous les orateurs pour euh, euh, le partage d'informations à la fois profondément préoccupant. Köszönjük minden előadónak, nagyon hasznos volt, ugyanakkor borzasztóan aggasztó is. Azt nem mondhatjuk, hogy nem tudtuk. Néha hajlamosak vagyunk preventív fellépést háttérbe szorítani a konfliktus, illetve ezt előtérbe helyezni a konfliktus rendezéshez képest, ami egy nagyon szép dolog. Burkinában azonban már ezt meghaladta a helyzet, annyira rossz a helyzet, hogy itt már nem prevencióról van szó. Az első bizonyosság az az, hogy először a partnereknél kell, partnereket kell ráébreszteni ő arra, hogy afrikai megoldás kell, nem lehet európai hatékony támogatás, anélkül, hogy az afrikaiak előbb fellépnének, és én azt gondolom, hogy Pökinen tábornok is ezt mondta. Ma azt mondta, hogy hatékonyan nem tudnak fellépni, mert szükségük van egy kibővített felhatalmazásra, amit minél gyorsabban kellene megkapniuk. Ezt az üzenetet nekünk kell az Európai Unióhoz eljutatni. Köszönöm mindenkinek azt, hogy itt voltak. Kicsit késve, néhány perc múlva elkezdjük a koordinátorok ülését. Köszönöm mindenkinek, aki itt részt vett. Aki pedig nem vehet részt a koordinátorok ülésén, az kérem távozzon. Néhány perc múlva folytatjuk.